Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk, és ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, most pedig a Környezetvédelmi Szakbizottsággal közös vitára kerül majd sor. Elnézést a késésért, Valian kollégát külön üdvözlöm. Most az Európai Bizottságnak a dohánytermékek nyomon követéséről vagy azzal kapcsolatosan végzett tevékenységéről fogunk vitatkozni. Itt egy delegált jog szabály alapján a adómentes, illetve csempész áruk azonosítása kell, hogy előtérbe kerüljön. Itt a 15-ös és a 16-os cikkét az ide vonatkozó irányelvnek idén évigéig kell végrehajtani. A delegált jogi aktusok számunkra azért fontosak, nagyon fontosak, és éppen ezért üdvözöljük ezt a közös vitát, ugyanis az összes dohány termék nyomonkövetését követését biztosítani kell az egész EU-ban. Ez egy kötelezettség a WHO és a WTO tekintetében is, úgyhogy itt egy integrációra van szükség. A vita elsősorban az úgynevezett egyedi azonosítók biztosítása kell, hogy álljon, és szeretnék arra mutatni, hogy az illegális dohánytermékek 80%-a az EU-n kívülről származik, és nem elhanyagolható ez a mérték, tehát valamilyen rendszert, rendszerben ezeket a hamisítványokat, illetve csempészárukat kezelni kell, illetve megoldást kell találni erre az ágazattal és a kereskedelemmel közösen, és gondolok itt a nagy és a kis kereskedelemre is, egy olyan rendszert fog majd a delegált jogi aktus teremteni, ami számukra nyilván egyértelmű hatással lesz, és éppen ezért olyan rendszert kell kialakítanunk, ami költségszempontból is hatékony, elkerülendő a monopóliumokat, ami rendkívüli költségekkel járna. Itt most egy világstandardot fogunk készíteni, és tudom, hogy itt komoly lobby erők is meghúzódnak e mögött a téma mögött, éppen ezért fontos, hogy egy nyilvános rendszert kialakítanunk, és szeretnék még egyszer mindenkit üdvözölni, illetve a két külső szakértőnket és a DG Santa és az Olaf részéről Taletetik Kemp asszonyt, aki egy civil szervezet, a Smoke Free Partnership igazgatója. Már több alkalommal találkoztunk, ahol Bertoletti asszony is jelen volt, üdvözlöm, és üdvözlöm Erik Leken urat, az illegális kereskedelemmel szembeni koalíció részéről. Itt olyan szervezetről van szó, amely komoly tapasztalatokkal rendelkezik az illegális dohánytermékek nyomon követése terén és más szabályozott területek, így az élelmiszeripar, illetve a gép alkatrészek területén. A bizottság fogja majd ismertetni, hogy hol állunk, mi a jelenlegi helyzet, és hogy a mi elvárásainkat, mi szakbizottságunk elvárásait mennyire vették figyelembe. Madam Chair. Köszönöm tisztelt elnök asszony a szót. a közös ülésen a te, termékek nyomon követése témájában. Úgy gondoltuk, hogy erre az eszmecserére fontos előadókat hívunk meg. Úgy gondoljuk, ezen ez alkalommal ezt a fontos témát megbeszélhetjük, Nagyon fontos, hogy részt vegyenek ebben a vitában, és tudjuk, hogy mit is szeretnénk. Természetesen szeretnénk jobban megérteni azt, hogy ez a keret ö, hogyan áll rendelkezésre, mert rendkívüli módon érdekel minket a közegészségügy teljesen nyilvánvaló, hogy egyes termékek nem felelnek meg a dohány irányelv erőírásainak. Olyan termékekre gondolok, amelyek pillanatnyilag a piacon találhatók. És aggaszt minket, hogy ezek az illegális termékek alássák azoknak a termékeknek a mozgását, forgalmát, amelyek megfelelnek a ö, szabályoknak. Nagyon fontos, hogy hatékonyan, sikeresen tudjuk megoldani ezt a problémát. Természetesen fontos megérteni azt, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az illegális piacon található termékek elleni harchoz. Ezek után nagyon röviden szerettem volna bevezetni ezt a témát, hiszen mindenki nagyon jól ismeri már. Martin Szesser úrnak adom meg a szót, aki a, az egészségügyi főigazgatóságot képviseli itt a főigazgatóság részéről. Köszönöm, tisztelt képviselők! Először is köszönöm, hogy meghívtak erre az eszmecserére a főigazgatóság nevében, hiszen nagyon fontos megvitatnunk mindezt, hiszen nagy a kereskedelem az illegális termékekben. Önök is tudják, hogy az irányelv 15. cikke értelmében nagyon fontos, hogy megfelelően járjunk el. Tájékoztatom önöket nagy örömmel arról, hogy mi a helyzet ezen a téren, illetve mik a bizottság fő prioritásai. Először is, hogy emlékeztesek arra, hogy miért is jött létre ez a rendszer az EU-ban, illetve a dohánytermékek irányelvéből miért zártuk ki ezeket. Az illegális dohánykereskedelem nagyon káros, mert közvetlenül veszélyezteti az állampolgárok egészségét, hiszen olcsóbb dohánytermékeket ajánl, és így tovább tart a függőségük. Főleg a, azokra gondolok, akiknek nagyobb veszélyt jelent ez. Az illegális termékek nagy valószínűséggel nem felelnek meg azoknak a feltételeknek és szabályoknak, amelyeket az irányelv tartalmaz. Pedig nagyon fontos szerepet játszanak ezek a szabályok az elretentés terén, főleg a fiatalok körében. Végül pedig a kormányok óriási összegektől esnek el, emiatt 11 milliárd eurós nagyságrendre kell gondolni éves szinten, ez nyilván ezeket az összegeket a szervezet bűnözés malmára hajtja. A bizottság ezt már a kezdetek kezdetén hangsúlyozta. Ezért is van az, hogy munkánk előterébe az jegyzőkönyv végrehajtását helyeztük, hogy az illegális dohánytermékektől megszabaduljunk. Az EU teljes mértékben elkötelezte magát a jegyzőkönyv mellett, amelyet 2015. júniusában ratifikáltak. Továbbra is folytatjuk az eu belül és nemzetközi szinten a ratifikálást azzal a célral, hogy hatályba lépjen ez a jegyzőkönyv minél előbb. A ratifikáció az EU részéről egyértelmű üzenetet közvetett a nemzetközi partnerek eh, számára, hogy az illegális kereskedelemtől megszabaduljunk, illetve eh, hogy minél előbb eh, hatályba lépjen a, jegye, a jegyzőkönyv. Nagyon fontos a dohánytermékek irányelvének 15-ös cikke, ez független visszakövetési rendszert hoz létre minden egyes dohánytermék esetében, amelyet itt gyártottak az EU-ban, vagy erre a piacra szántak. Nagyon fontos az FTTC 8-as cikke is. Az egészségügyi főigazgatóság természetesen az OLAF és más kollégák együttműködésével felelős a másodlagos jogalkotásért, hogy a teljes körű működését biztosítsuk a rendszernek. Ez nagyon fontos terület a bizottság számára, és keményen dolgozunk, hogy időben és hatékonyan fejezzük be ezt a folyamatot. Nem tagadom, rendkívül összetett területről van szó, szakmai szempontból, hosszú távú gondolkodás szempontjából, hogy egyértelmű jogi keretet hozzunk létre, annak érdekében, hogy az irányelv céljait elérjük. Annak ellenére meg vagyok győződve arról, hogy jelentős lépéseket tettünk előre, és a ö, időzítésnek megfelelően lépünk fel. A cél továbbra is az, hogy az illegális dohánytermékeket kiszorítsuk a piacról, védjük a közegészségügyet, ügyet, és a szabályoknak megfelelően járjunk el. Ennek érdekében a realitásokat is figyelembe kell venni az ellátási lánc vonatkozásában, ezért széleskörű konzultációt végeztünk az érintettekkel, piackutatást végeztünk, üléseket szerveztünk, hogy politikai, szakmai és gyakorlati szempontból befolyásolhatjuk a végrehajtást is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a főigazgatóság az elkötelezettségeinek megfelelően járt el, és csak akkor vette fel a kapcsolatot a dohányiparral, amikor erre tényleg mindenképpen szükség volt. Ugyanakkor a tagállamokkal rendszeresen folytatunk eszmecserét annak érdekében, hogy mindenféle szükségletnek megfeleljünk, amelyre a végrehajtó hatóságoknak szükségük van. Mindez rendkívül fontos, hogy hatékony nyomonkövető követő rendszereket hozhassunk létre, figyelembe véve a KKV-k szükségleteit is. Meg vagyok győződve arról, hogy a javasolt intézkedésekkel ezt mind elérhetjük, és bemutathatjuk azt is, bebizonyíthatjuk azt is, hogy hatékonyak vagyunk, ami a költségeket illeti is. A jegyzőkönyvnek való megfelelés azt is jelenti, hogy a hatóságok ellenőrizhessék a végrehajtást. Ez már a kezdetek kezdete óta prioritás a bizottság számára, minden opciót figyelmesen megvizsgáltunk, hogy ezt a célt el is érjük, ami a határidőket illeti. Megfelelő tervezést hoztunk létre, az egészségügyi főigazgatóság megfelelő tervet is készített annak érdekében, hogy a határidőket betarthassuk. Ezeknek megfelelően járunk el, és nagyon reméljük, hogy még a nyáron rendelkezésre áll majd a konzultáció céljából az a dokumentum, amelyet el kell olvasni. Itt nem csak az EU rendszerek forognak kockán, nagy a valószínűsége annak, hogy a partnerek is megvizsgálják az EU-s rendszereket a végrehajtás érdekében, és úgy ennek megfelelően döntenek. Ezért még fontosabb, hogy megfelelő szintű végrehajtást biztosítsunk az EU-n belül biztosíthatom önöket arról, hogy a TPD 15-ös cikkének végrehajtása érdekében ez remegett szemünk előtt. Köszönöm a meghívásukat. A parlament óriási szerepet vállalt fel annak érdekében, hogy felhívja figyelmet erre a fontos témára. Örömmel válaszolok mindenféle kérdésre, amit csak megfogalmazhatnak a mai napon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most Margaret Hoffman asszony, az Olaf igazgatója kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mind a két elnök asszonynak köszönetet mondok. Köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Tényleg nagyon fontos alkalom ez. Pontosítanám, hogy az OLAF mint biztonsági főigazgatóság a legfontosabb szerve az eh, illegális kereskedelem elleni fellépésnek. Kollégám Cesel asszony a dohánytermékekért felelős, eh, és ezért a nyomonkövetési rendelkezésekért is. A bizottsági szolgálatok mindegyikéhez hasonlóan mi közösen dolgozunk azon, hogy biztosítsuk ezeknek a rendelkezéseknek a végrehajtását. Elismerjük és felismerjük a feladat fontosságát és kihívását, hogy ki egyensúlyozzák a különböző érdekeltek szükségleteit, követelményeit, és hogy megfelelő nyomonkövetési rendszert állítsanak össze. Ez nagy kihívás, és erről bizonyára szó fog itt is esni. A célom az volt, mint elmondtam az elején, mi vagyunk a vezető szolgálat az illegális kereskedelmi harcban, a dohánytermékek területén. Én azért szeretném eh, szélesebb összefüggésbe helyezni ezt eh, az eszmecserét, ismertetve, hogy hogyan is állunk az intézkedéseinkkel az illegális dohánykereskedelemmel szemben. Említettük, hogy folyamatos a kihívás, hiszen az illegális kereskedelem mértéke még mindig nagyon magas, elfogadhatatlanul, és ez elfogadhatatlan egészségügyi, költségvetés és biztonsági szempontból is. Bizonyára tudják, hogy a bizottság 2013-ban elfogadott egy átfogó stratégiát az illegális dohánykereskedelemmel szemben vannak következtetéseink is a tanácsból 2013. novemberéből, nagyon biztató javaslatokkal, és egy akcióterv is készült 50 EU szintű és tagállami szintű intézkedéssel. Lezártuk ennek az akciótervnek a végrehajtását. Bizonyára tudják, hogy az Európai Parlament is megkapta ezt, és a tanács is. Számba vettük a haladást a 2013-as stratégia mentén, a bizottságnak idén májusban kiadtunk egy végrehajtási jelentést a dohányterületről. Ez az intézmények számára készült. Összefoglalva a legfontosabb megállapításokat a jelentésből. Két részből áll a jelentés. Az egyik egy leltár a 2013 óta elért eredményekről, és ami önök számára nagyon fontos, bizonyos elképzeléseket a következő intézkedésekre szintén tartalmaz. A jelentés megállapítja, hogy összességében a tagállamok, a bizottság és az OLAF teljesítette céljait az illegális dohánytermékek kereskedelmével szemben, mind szakpolitikai, mind pedig végrehajtási szempontból az erre vonatkozó döntések 2013 óta 3,1-ről 3,8 milliárdra darabra nőttek, és nyomozati irodaként is fellép az OLAF, az Európai Unió pénzügyi érdekeit védi. 1,1 milliárd E, e, cigarettát foglaltak le az elmúlt két évben. Ami a szakpolitikai oldalt illeti, ezt Mártin is említette már, a végrehajtás, a stratégia és a cselekvési terv végrehajtásának csúcsa, hogy úgy mondjam, a szak, szabályozási keret elfogadása volt, tehát a termékirányelv elfogadása és az FTCC protokoll aláírása. Hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy ezt támogatták, és hogy az EU ratifikáció megtörtént hamarosan. Ez 2016. júniusában történt, köszönet illeti a parlamentet a támogatásért. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy ez a szabályozási keret különösen a nyomonkövetés szempontjából még nem hatályos. Az FCTC protokoll sincsen még hatályban, eddig 26-an ratifikálták, 40-re van szükség, 6 tagállam van, amely ratifikálta a jegyzőkönyvet, ennél többre van szükség. Ahogyan Széssel úr is elmondta, aktívan támogatjuk a végrehajtást és a protokoll ratifikációját a tagállamokkal együttműködünk ebben, illetve a releváns harmadik országokban is. Az a benyomásunk, hogy az egyeztetések kezdenek gyümölcsöt hozni, és 2018-ra ezt a jegyzőkönyvet el tudjuk fogadtatni. Viszont, hogy az jegyzőkönyv hatékony és hatásos legyen, és tényleg működjön, a forrás és tranzit országok együttműködésére is szükség van. Ez nagyon fontos a nyomon követési rendelkezések szempontjából is. Ahogyan már elhangzott, az releváns rendelkezések végrehajtásával végrehajtjuk az FCTC jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseit is. Összességében a végrehajtás és a jogszabályokotás oldalán előrelépés történt, továbbra is dolgozunk ezen. Mint önök is tudják, az illegális piac folyamatosan változik. Ezt is említették, hogy egyre nagyobb teret nyernek az olcsó termékek, ez 2013-ban már nyilvánvalóvá vált, az eszköztárunkat az új kihívásokhoz igazít, igazítjuk folyamatosan, a 2016 márciusi foglalás is ezzel foglalkozik, ezt meg fogjuk vizsgálni. A bizottság belső egyeztetést végez eh, a májusi végrehajtási eszköz összefüggésében az eszközök újra kalibrálására, illetve az eszköztárunk igazítására. Ennél többet nem tudok mondani, mert még folyamatban van az egyeztetés, de már az észtelnökség elmondta, hogy tanácsi következtetéseket fognak kiadni a végrehajtási jelentésről májusban, és persze üdvözöljük az Európai Parlament hozzájárulását is. A tanácsok parlament és más érdekeltekkel való konzultáció alapján reméljük, hogy a bizottság az végrehajtási jelentést jövő évben, 2018-ban elkészíti, újabb intézkedéseket tartalmaz majd, ezt köszönöm. Köszönöm szépen, és Barteleti asszonynak adom meg a szót. Very much. Uh, on... Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre a rendkívül fontos vitára. Előadásom során röviden el szeretném magyarázni azt, hogy mit is jelent a Smoke Free Partnership, és hogyan működünk. Hivatalosan el szeretném mondani azt is, hogy soha semmiféle pénzt, vagy semmi mást nem kaptam semmiféle kereskedelmi egységtől, az illegális ö, dohánytermék kereskedelem témájában. Hivatalosan el kell mondanom azt is, hogy nem vagyok szakértője a nyomonkövetésnek, de remélhetőleg értem, hogy mi a célja ennek. Tehát röviden, a Smoke Free Partnership koalíció óriási hálózat, 42 szervezetet ölel fel, 22 országból ezen kívül három nemzetközi szervezettel is partneri kapcsolatban vagyunk. And we do what we do because azért tesszük, amit teszünk, mert ahogy hallottuk, a világszerte és Európában is ez egyetlen elkerülhető halálos betegséget okozó tevékenység az dohányzás. El lehet kerülni a szív- és érrendszeri betegségeket, a rákot, hogyha az ember nem dohányzik. Úgyhogy a dohányzás járványát szeretnénk megállapítani, illetve az illegális kereskedelemből származó veszteségeket elkerülni a kormányok számára. Mit jelent az, hogy nem látjuk a fától az erdőt? Már a tárgyalások kezdete óta mindenki a nyomonkövetési rendszere koncentrált. Az érintettekkel összeültünk, a rendszer rendkívül bonyolult. És még akkor is, ha mindent megteszünk annak érdekében, elmagyarázzuk, hogy miről is van szó. Nyilván egyetértenek velünk abban, hogy a legtöbb európai állampolgár nem igazán érteni ezt meg. Tehát mi a nagy, legfontosabb kérdés, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem látjuk a fától az erdőt, ez, ezt azért választottam, mint hasonlatot, mert hogyha az ember a részletekbe elveszik, akkor a legfőbb kérdéseket szem előtt téveszti. Tehát, ahogy említettem, nem vagyok szakértője a felderítésnek, de azért szeretném, hogyha sétára indulnának velem, és felfedeznék az erdőt, amit talán eddig még nem láttak. Ezen legfontosabb események vonatkozásában. This one. What is the purpose of a Az első kérdés az, hogy mi is a célja ennek a nyomonkövetési felderítési rendszernek. Nos, én úgy értelmezem ezt, hogy ami a dohánytermékeket illeti, a megfelelő szerveknek, a vámszerveknek is lehetőséget kell biztosítani a termékek felderítésében illetve az ellátási láncban a megfelelő pontokat kell felderíteni, ahol legálisan állítják elő a dohánytermékeket, de aztán utána elkerülnek az illegális piacra. Egy példával szeretnék élni. El kell mondanom, hogy azért vámot fizettek ezért, de 2014-ben például egy büntetést azért szabtak ki, mert a belga piacra túl sok terméket dobtak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy maga a dohányipar ö, csempészi a saját termékeit? Hát nézzük ennek utána. Vissza kell tekintenünk és ne felejtsék el, honnan indultunk. 93. novemberében a kanadai kormány a bírósághoz fordult, amikor kiderült, hogy a dohánygyárak a saját terméküket csempészték. Aztán a kolumbiai kormány esetében is hasonló esetre került sor a Philip Morris vonatkozásában. Aztán 2000-ben az Európai Bizottság és 10 tagállam ment a bíróságra a Philip Morris, a Tobacco International szemben, és az Eddie Reynolds Tobacco Holdings szemben, mert árakat képeztek, a különböző tisztviselőket megvesztegették, illegális tevékenységeket végeztek, stb. stb. stb. Hölgyeim és uraim, ez vezetett a megállapodáshoz, ami már nem létezik, de az vezet az EU-t arra, hogy vezesse a tárgyalásokat az illegális dohánykereskedelem témájában. Hiszen az EU volt a vezetője a tárgyalásoknak, és erre nagyon büszkéknek kell lennünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez történt korábban, de mi a helyzet ma? Egy június 20-ai dokumentumot vizsgáltam meg a múlt héten. Az elnökség írta ezt a fő, egy magas szintű munkacsoport, amely a vám témával foglalkozik, és ö, rámutattak arra, hogy a ö, nemzetközi eh, termelők eh, ma eh, sokkal több hamis terméket állítanak elő. Úgyhogy megvizsgáltam, hogy milyen adatokat találok ebben a témában. Ezen a dián 2011-es és 12-es adatokat láthatnak a Vámügyi Világszervezet részéről. Az mutatja, hogy a hamis cigaretták mennyiség elég nagy. Ez egy nagyon fura dia, a részvényeseknek tartott előadás számára készült. 2013-ban csak 2% volt az illegális és hamis cigaretta mennyisége a kínai piac vonatkozásában. Az előző dián láthattuk a globális adatokat, ez 7%-ot mutatott világszerte. Tehát mondhatja az ember, hogy jó, ezek csak számok. De ezek az elég, ez egész világot tükrözik, nem csak az EU-t. Úgyhogy nézzük meg az EU-t. a summary of different report for Project Sun and Project Star. A Project Sun és a Star adatait láthatják itt, és ahogy láthatják, az EU-ban a jelentések azt mutatják, hogy még mindig létezik 56%-ban az illegális piac. Szemben a nem illegális dohánytermékekkel, cigarettával. Tehát nézhetünk globális vagy EU-s adatokat, hasonló eredményekre jutunk. az illegális piac 50%-a még mindig a saját illegális dohánytermékekből áll össze. Ez eléggé borzasztó. Gyakorlatilag ők az áldozatai, illetve a megoldásai is ennek a történetnek? Változások bekövetkeztek, de nem igazán meggyőzőek. Remélem egyetértenek velem ebben. A dohányiparnak milyen stratégiája az, amely meggyőzött minket arról, hogy hihessünk nekik? Az elmúlt években úgy tűnt, együttműködnek velünk, és mindent megtettek annak érdekében, hogy külön odafigyelnek arra, hogy milyen ö, ö, cigarettát állítanak elő a versenytársok illetve a csalók. A kormányokat kiszorították a dohánygyárakból, és felvették a harcot az illegális kereskedelemben szemben. Azonban ez a rendszer nem segít abban, hogy eldöntsük, hogy a cigaretta cigaretták közül melyik a valódi és melyik a hamis. De még nincs vége. A dohányipar nagyon jól uh, tudja a tevékenységét leleplezni. Manapság segít a dohányiparnak. Meg tudjuk ezt mondani, és ki tudja ezt megmondani. Például Löken úr, aki mellettem, önök számára függetlennek tűnik, de voltak-e már olyan cikkei, vagy előadásai, amelyek a Codentified képviselik? Ha igen, akkor önök is egyetértenek az ő által javasolt megoldással? Ezek itt csak kérdések. Végezetül, hiszen hamarosan a 10 percen végére érek, azt szeretném elmondani, hogy az dohányipar még mindig tevékenykedik az illegális piacon, saját illegális termékeivel kereskedik. Ha az embernek ég a háza, és a tűzriadót fúj, de mégse volt tűz, akkor a tűzriadót eltávolítja, azért, hogy ne legyen tűz, vagy tehát saját maga ellenőrzi az ellátóláncot ez a rendszer. Szerintem független rendszerre volna szükség. Az illegális kereskedelem globális probléma, globális megoldást kíván. Igen, a jegyzőkönyv a válasz erre a Codentify rendszer támogató szervezet bármilyen ügyesen is leplezi magát, ki kell, hogy zárol, ki, ki kell, hogy legyen zárva ebből a rendszerből. Az eu kívüli harmadik rendszer, egy harmadik fél kell, hogy értékelje az EU-s rendszereket, hogy biztosítsa az interoperabilitást világszerte az EU nyomonkövetési rendszere szintjén. Ami a fákat illeti, egy-két gondolatot ébresztettem remélhetőleg önökben. Szeretnénk, hogyha független definíció élne a rendszerben. Szeretnénk, hogyha a gyártók és az adattároló cégek közötti szerződéseket felül lehetne vizsgálni a szerződés aláírását követően. Szeretnénk, hogyha a biztonságos jellemzők kapcsolódnának az egyedi azonosítóhoz, hogy ne lehessen klónozni, EU szinten pedig lehet, hogy a... Ö, Thank you. A nyom, a, a, egy rendszer jó megoldás, ennek köszönöm. Löken úrnak adnám most meg a szót, és kérem, hogy a Berteleti asszony által felvetett kérdésekre is térjen ki, ami az illegális dohánykereskedelmet illeti. Köszönöm szépen. Először is köszönöm mindkét szakbizottság elnökének a meghívást erre az eszmecserére, és örömömre szolgál, hogy az illegális kereskedelemmel szembeni koalícióról szólhatok önöknek. A megfelelő nyomonkövetési rendszer létrehozásához mi is magunk is hozzájárunk az elfogadott EU irányelv alapján. Én köszönöm Beteleti asszonynak is az előadását. Mi az egyik fa vagyunk ebben a nagy erdőben. Itt most itt nagyon konkrét témát képviselünk, Igyekszem egy rövid személyes áttekintést eh, adni arról, hogy eh, a központunk milyen tevékenységet végez, illetve néhány felvetett kérdést is szeretnék megválaszolni. Itt eh, igyekszem ékes szóló lenni, majd az illegális kereskedelem nyomon követését illetően. Most kipróbálom a rendszert. Tehát ezeket a kérdéseket intézték hozzám. Bevezetőként nézzük, hogy milyen szervezet számára dolgozom. Az ATOS a digitális átalakítás egyik él lovasa, világszerte 100 ezer fővel dolgozunk. A mi cégünk kb. 12 milliárd éves bevételt generál. A big data, a kiberbiztonság, a cloud szolgáltatások, az infrastruktúra, adatkezelés és platform megoldások terén vezető szerepet játszunk. Az ATOS világszerte működik, és körülbelül 6 milliárd fizetési tranzakciót kezelünk. Ez egy kompetencia központ, és a központunk a csempész és illegális áruk kereskedelmével, valamint az adócsalással foglalkozik. Az ATOSZ független informatika szolgáltató, tehát mi nem rendelkezünk termékekkel vagy szoftverekkel, hanem rendszerintegrátorként működünk harmadik felek számára. Rendszeresen elemezzük az új nyomonkövetési platformokat és az ügyfelek igényei, magán és állami ügyfelek igényei alapján igyekszünk a legjobb megoldást kínálni. Berteleti asszony által elmondottakhoz kapcsolódóan itt a régi és új megoldásokat vizsgáljuk a nyomonkövetés kapcsán, és azt vizsgáljuk, hogy az ügyfelek számára ezek a rendszerek milyen előnyöket kínálnak. Az ipari DNS-t nagyon fontosnak tartjuk, és Tudjuk, hogy egy kód alkalmazásánál mennyire fontos a kódvédelem, illetve a kamerafigyelési rendszerek. A dohány termékek, szeszes italok, luxus cikkek a leginkább kitettek az illegális kereskedelem előtt. Igyekszünk a piaci tendenciákat is nyomon követni, a Track and Trace 2020-as jelentés ről én most nem kívánok részletesen szólni, erre, erről mindenkinek megküldök majd egy példányt, ha érdekli a téma. Több éve nyomon követjük a vonatkozó irányelv végrehajtását. 2014 óta ez az irányelv írja elő, hogy 2019 májusáig felálljon a nyomonkövetési rendszer. Tudom, hogy itt már szorít az idő, a végrehajtási jogszabályok megalkotása tekintetében. A mi véleményünk szerint több esetben nem lehet megvalósítani ezt a rendszert időben, hiszen tesztelni kell a rendszert, és azt is figyelembe kell venni, hogy mitre van szükség ahhoz, hogy ez, ennek megfeleljenek. Mi van most napi renden? A jelenlegi véleményünk a legszélesebb körben folytatott konzultációkra épül, a tagállami képviselők, a különböző minisztériumok, hatóságok, adó és vámhatóságok és az ellátási lánc összes szereplőivel, a gyártóktól egészen a kiskereskedőkig igyekszünk konzultációkat tartani. Találkozókat szervezünk, ahol megosztjuk a mi tapasztalatainkat is. Aktívan részt vettünk a DJ Sante szemináriumain, és részt vettünk nyilvános konzultációkban is. Az érdekelt felekkel májusban találkoztunk, és a DJ a, e, ezen a találkozón beszámolt a legutóbbi feleményekről, ami a nyomonkövetési rendszer kialakítását illeti. A visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy a következő opciókat veszik fontolóra. ki miért legyen felelős. Az első opció egy vegyes irányítási modell, tehát a tagállamok választják ki azokat a szervezeteket, amelyek majd a kódokat generálják, és együttműködnek az adattárolási szervezetekkel. és ez a teljes láncot lefedné. Az összes gazdasági szereplők, szereplőnek be kell adni adatokat a közös adattárolási rendszerbe. Lehet, ez nagyon technikailag hangzik, de ez a vegyes irányítási modell észszerűnek és kivitelezhetőnek tekinthető. A tagállamok ellenőrzésé ben valósulna meg ez a modell, és ezáltal a függetlenség a gyártóktól biztosítható. Úgy érzük, érezzük, hogy az egyéni azonosító generálása különösen fontos, de lehet, hogy nem mindenki, nem minden szereplő ismeri az ezzel kapcsolatos technológiát. Sokan attól tartanak, hogy a gyártók másolni fogják a kódokat. Valóban a kódok másolhatók, de a kódok biztonsága alapvetően összefügg a független adattárolási modellel. Ugyanis a rendszer rögtön kiszűri, ha két azonos kódot talál. Tehát, hogyha egy terméket lefoglalnak, akkor az, annak az útvonala már nem követhető nyomon, illetve kiszűrhető a rendszerben. There we go. Related to the data storage model, az adattárlási modellt illeti, ez a kombinált modell lenne a célszerűbb. Itt az adatkezelés és tárolás kerül a középpontba, és minden egyes termék konkrétan beazonosítható a gyártóval. Egy EU-s szintű figyelési ellenőrzési rendszer működne emellett, a helyileg tárolt adatok tekintetében. Az egyes tagállamok azonban még mindig a saját adattárolási rendszerüket részesítenek, részesítenék előnyben. Annak ellenére, hogy vannak már ilyen megfelelő rendszerek, ez gazdaságilag nem lenne indokolható, így gyakorlatilag ugyanazokat az adatokat tárolnák különböző helyen, amit pluszköltséggel jár. A központi ellenőrzési rendszer egy elemzési kapacitást is biztosíthatna, és hatékonyá tehetné a nemzeti, illetve a nemzetközi szintű rendészeti fellépés a hamisítványok és csempészárok esetében. A hatóságok, a civil szervezetek, az ágazat is osztja ezt a nézetet. Más szakpolitikai opciók is léteznek, de ezekről csak röviden. Jó lehet, ezek is indokolhatók lehetnek a nyomon követőség szempontjából. Ugyanakkor viszont nem teljesen világos, hogy a DG Sante miket, milyen szempontokat vesz végül is figyelembe majd a jogszabályalkotásnál, és mely megfontolások pusztán akadémiai jellegűek a májusi ö, találkozónk alapján ezt alapítottuk meg. Hogyan tudja a DJ Santa biztosítani az üzleti tevékenység folytonosságát? A rendszer bizonyos megoldásokat kínál az azonosítás területén, Azonban várhatóan esetleg a rendszer bizonyos pontokon blokkolódhat. Technikailag ugyan ez kivitelezhető, nem tudjuk, hogy ez mennyi, milyen előnyekkel járhat a 15-ös cikk célkitűzései tekintetében. A DigiSant ezen kívül hogyan tud biztosítani egyedi azonosítást? Az egyedi kódok az agregációs szinten egy külön folyamatot jelentenének, az egyéni azonosítót a tagállamok kezelnék és ellenőriznék. És nem minden ágazatban alkalmaznak standard kódolási rendszereket a szállítmányok nyomon követése vagy a raklap nyomon követése érdekében. Az egyedi azonosító generálása esetleg megakaszthatja az üzleti folyamatokat, és ez plusz beruházási igényt jelenthetne, illetve fennáll a kockázata annak, hogy a jogszabályokat nem tartanák be minden esetben. Megfelelő ellenőrzési mechanizmus ír, irányoz elő a 15-ös cikk. És most rátérve azokra a kérdésekre, amelyeket kértek, hogy megválaszolja, az EU nyomokövetési rendszer segítete a problémák megoldásában, így például az illegális úgymond fehérek problémának megoldására. Az EU-ban az olyan illegális termékek, amelyeket az EU-n kívül állítanak elő, annak érdekében, hogy az EU piacra csempészék, és ezeket kellene nyomon követni. És az illegális fehér termékek az EU-n kívülről, tehát a hamis cigaretta 80% az EU-n kívül kerül előállításra, itt fontos, hogy más országokkal, harmadik országokkal az ECPC, CTP, tehát a WHO jegyzőkönyv aláíróival szorosabban működjünk együtt. Mi technológiai szakértők vagyunk, és nem az illegális kereskedő, kereskedelem szakértői. Milyen lehetőséget látunk abban, hogy más jegyzőkönyv aláíró országok átvállaljanak bizonyos feladatokat a nyomonkövetési rendszerben. Ez itt nyitott nyilvános standardokról van szó, tehát más országok is hozzáférhetnek a rendszerhez. Egy könnyen adaptálható rendszerről van itt szó, és ezzel nem mentesülhetnek az EU-n kívüli országok is, hogy ezt alkalmazzák. Ha azonban ez a rendszer túl bonyolult, akkor a harmadik országok egyes esetben halogathatják, vagy megtagadhatják a jegyzőkönyv ratifikálását. Itt az említett opció, amit mi előnyben részesítünk, ennek kellene alapját képezni a jogszabályalkotásnak. Az EU nyomonkövetési rendszere egy nagyon hasznos eszköz lehet abban, hogy a tagállamok rendészeti szervei fel, sikeresen felléphessenek az illegális kereskedelemmel szemben, különösen, hogyha itt a vállalati információ szerzés, szerzéshez is szorosan kapcsolódik. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen, és akkor most önöknek adom meg a lehetőséget, kedves kollégák, a kérdések, hozzászólások számára, de kérem, hogy tartsuk az időkorlátot, hogy mindenki lehetőséget kapjon, illetve hogy a meghívott előadóink válaszolhassanak a felvetéseikre. Többen jelentkeztek. Kan úr, Salafranca úr, Hölvényi úr, Szanyi úr, Ajózó asszony, először két percben maximum. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Amikor a dohányirányelvről vitáztunk, akkor emlékeztünk arra, hogy nyomonkövetési rendszerre van szükség, és ezt nem lehet, hogy a dohánygyártók dolgozzák ki, hanem független cégeknek kell ezen dolgozniuk, ahhoz, hogy az irányelv feltételeit teljesítsük. Nem vagyok ebben szakértő természetesen, de aggasztónak tartom, hogy a nyomon követős lehetőségi rendszer mennyire interoperábilis és mennyire hatékony, és a harmadik országokkal mennyire lehet vele együttműködni. Ez nagyon fontos eh, a dohány export és import szempontjából. Mindez másodlagos jogalkotásnak a tárgya lesz. A kérdésem a következő. Ki dönt eh, azokról a cégekről, akik elkészíthetik a nyomonkövetési rendszert, gondolom többen jelentkeznek majd a feladatra, és milyen döntéshozatali hatásköre lesz a tagállamoknak. Látja, még két percet sem töltöttem ki. Köszönöm szépen, Ájuszó asszony. Jó példát mutat a többieknek. Panyó úr, Euh, euh, Tisztelt elnök asszony, először is nagyon köszönöm, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. Rendkívül elégedett vagyok, mert néhány éve egy európai parlamenti munkacsoport elnöke vagyok, pontosan a dohánytermékek vonatkozásában, úgyhogy a környezetvételmi és a kokobú tagja is vagyok, úgyhogy ma délelőtt nagyon nagy örömmel tölt el ez engem. Szesel úrnak és Hoffman asszonynak szeretnék kérdéseket feltenni. Szesel úr, úgy tűnik számomra, hogy az egész termelési láncot kellene ellenőrizni, egészen a végső értékesítési pontig, hogy hogy halad át ezen a dohány, hogy aztán az illegális kereskedelemre rábukanjunk van lehetőség arra, hogy az egész termelési láncot az értékesítési pontig kövessük? A második dolog, ami nagyon fontos, hogy tényleg a fogyasztókat is bevonjuk ebbe. Ez a biztonsági jellemzőkre is vonatkozik, olyan látható dolgokra, amelyeket például az intelligens telefonokkal is lehetne olvasni. Úgyhogy volna-e olyan elképzelésük, hogy egy ilyen nyomonkövetési módszert kövessünk, ami szerintem nagyon fontos lenne, hogy több információhoz jussunk. Hoffman asszony. Ha az uniós szintű ö, független ö, nyomonkövetés megvalósul, Japán, a Japán Tobacco International és az Imperial Tobacco-val való együttműködésünk Mennyire lesz fontos? 2022-ben lesz vége az előzővel, való együttműködésnek a másodiknak 2030 van. Tehát az egész európai területen lenne nyomonkövetés, úgyhogy nem lesz szükség a 2004-es barátságos megállapodásra, amelyre korábban számíthattunk, amelynek segítségével a vállalatok kezdeményezésére lehetett nyomon követni. De most már lenne esetleg egy másik cél is, ami nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Grosztett asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Nos, ami a dohánytermékek 15-16-os cikkének alkalmazását illeti egyetértek, nagyon fontos, hogy a nyomonkövetési rendszer tényleg független legyen, ezt mindenki elmondta. Ez azt jelenti, hogy a különböző kódok generációja, illetve a nyomtatás rendszét nem lehet kikerülni, nem lehet megsérteni, és a vámszervek, a nemzeti vámszervek ellenőrzés alá kerülne. A külső számvizsgálók függetlenek kell, hogy legyenek. Ez azt is jelenti, hogy a bevezetendő rendszer az OMS, az Egészségügyi Világszervezet jegyzőkönyvét mindenképpen tiszteletbe tartja. Olyan rendszere van tehát szükség, amely azon határidőkön belül kerül bevezetésre, amely az irányelven megfogalmazódott. Nem sok az időnk egy olyan operatív módszer bevezetésére, amely megfelel a nyitott normáknak. Illetve ami nem kettős rendszert hoz létre, az iparág, illetve az egyetlen egy operatőr között. Tudom, hogy rengeteg dolog van itt, nagyon sok a KKV, amelyeket érint ez a kérdés. Kérdezem az előadóktól, milyen költséget e, tudnak az egyes bizottsági elképzelések mellé tenni melyek a nemzeti hatóságok, a, a dohánygyárok, vagy mindkettő, és milyen arányban. Én is köszönöm önnek, Tett asszony. Hölvény úr a következő parancsoljon. Thanks a lot, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ha lehet, akkor az anyanyelvemen folytatnám. A bizottság tagjaként hát azért elég szélesen kell értelmezni, hogy tulajdonképpen nekünk ehhez a mai beszélgetéshez közünk legyen. Természetesen van. Én a három nagyon kiváló előadásból megpróbáltam ezt kiszűrni, és konkrét kérdéseket megfogalmazni, amelyekről önök is beszéltek. Először is vigyázzunk arra, tehát a dohányzás sose lesz egészséges, bármit is csinálunk, bárhogy is akarjuk, és beszéljünk itt munkahelyekről és adóbevételekről. Ezt politikusként szeretném aláhúzni, mert erre azt hiszem mindenkinek szüksége van, az egyértelműségre. E, konkrét kérdések. E, hogyan fogja a bizottság biztosítani a közegészségügyi védelme ürügyén ne egy olyan rendszer jöjjön létre, ami a már itt említett kisgyártókat kiszorítja, mondjuk úgy, hogy a Big Tobacco helyzetét még inkább megszilárdítja. Erre föl kell hívni a figyelmet. Sok ezer munkaerről van szó, és nagyon fontosnak tartom emellett megemlíteni azt a tényt, hogy valóban mi lesz az EU kívüli országokkal. Tehát Európába a legtöbb nem fémjelzett Európán kívül jön, Ukrajnából, ö, ö, Fehér Oroszországból. Mit fogunk csinálni? Nem gondolja a bizottság, hogy a rendszer bevezetésének költségei, ahogy Madame Grosztet is említette már, a kisgyártókat valahogy mentesíteni kellene. Mert különben a legnagyobb ipari lobbinak a művéről van szó, valamiféle furcsa egészségügyi alapon a dohányzás ellenőrzési keretegyezmény illegális kereskedelmi jegyzőkönyve 5 év felkészülési időt ad a nyomon követésre, és itt most alig lesz egy év. Azt hiszem 19 májusáról van szó. Nem gondolja a bizottság, hogy egyáltalán felkészülésre a kisgyártóknak több időt kell adni. Nem lehet egy év alatt fölkészülni, több ezer munkahelyet teszünk tönkre. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh, now... Köszönöm szépen, Bolland asszony. Köszönöm szépen, rövid leszek. Itt most konkrét konkrétan az, arra szeretnék rákérdezni, amit a bizottság elmondott, miszerint egy harmadik, független harmadik fél fogja előállítani az egyedi azonosítókat. Nem tudom, hogy mit értsünk a független szervezet alatt tekintettel a big data-ra, ami pedig a 15-ös cikk A bekezdését illeti. Hogyan biztosítható az auditor függetlensége, ha az a négy nagy könyvvizsgáló cégnek számos dohánygyártó az ügyfele, és ami az illegális kereskedelemmel foglalkozó szakértői csoportot illeti. Kik a tagok? A eh, honlapon csak a tagállamok szerepelnek, és eh, itt egyéneket eh, szeretném látni, kiket jelölnek ki a tagállamok, és mennyire függetlenek. Az Olaftól nem kaptunk erre vonatkozóan választ, tehát erre lennék kíváncsi very much. Now, Köszönöm szépen, Csányi úr. Szanyi úr. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. I was listening to... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy kíváncsisággal hallgattam az előadásokat. Igazából amióta bejöttem a terembe, egyre nagyobb érdeklődéssel követem a vitát. Are, are really closing. Um, and I must join uh, my colleague Hölvényi. Hölvényi kollégámmal csak egyet tudok érteni. Ő a határidők megfelelésével kapcsolatosan aggájainak adott hangot. A 2019-es határidő nagyon szoros. Ezért kérdezem a bizottságot, a bizottság mikor tervezi lezárni a szolgálatközi konzultációt és megkezdeni a nyilvános konzultációt a végrehajtási aktus tervezettel kapcsolatosan. Kérdésem, mi történik, hogyha a gyártók többsége, különösen a kicsikre gondolók, és a forgalmazók többsége nem tud megfelelni a feltételeknek a határidőig, akkor ők átszorulnak a fekete piacra, vagy mi lesz? És visszatérve a bizottság képviselőjének egyik mondatára, egyeztettek az iparággal és a kereskedőkkel szerinte, de csak a legszükségesebb mértékig. Talán jobban kellene bíznunk a dohánypiac szereplőiben, különben bajban leszünk. és az összeomlást kockáztatjuk, az egész rendszer összeomlását, és ezt nyilván el akarja mindenki kerülni. Köszönöm. Köszönöm. Dália asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívott vendégeinknek is az előadásokat. Három kérdésem van az egyik. Ahhoz kapcsolódik, amit Boylan asszony az előbb eh, feltett. A 15. cikk független nyomonkövetési rendszert ír elő. A dohány irányelv 15-ös cikkének A bekezdésében, nem 8-as bekezdésében arról beszél, hogy független vállalkozót kell az adatkezelésre is kijelölni, illetve az auditra is. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ezek az úgynevezett független auditorok és vállalkozók valóban függetlenek a dohányipartól. Azt is szeretném tudnám, hogy ezt, ezt tudni szeretném, hogy milyen kritériumokkal lehet ezt biztosítani. Betileti asszony az azonosítási rendszerről beszélt, hogy ott lesz az aló az azonosítás, ahol eltérítik a legálisan termelt dohánytermékeket a fekete piac felé. A statisztikák szerint nagy mértékben nem eh, hamisított, hanem eredeti termékeket fordalmaznak a fekete piacon. Többet szeretnénk tudni arról, hogy az EU nyomonkövetési rendszer alkalmas-e arra, hogy a valódi cigaretták illegális piacát ellenőrizze, és mit tesznek azért, hogy ezt a kiskaput bezárják, ami úgy látszik, hogy ténylegesen létezik, és jelentős. Mazeronis úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon érdekes ez a vita, ezt köszönöm, és a tájékoztatást is. Szeretnék feltenni néhány kérdést az Európai Bizottság képviselője felé. Először is, a bizottság milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a dohányirányelv kötelezettségei a nyomon követéssel kapcsolatosan nem képeznek határt, akadályt az Európai Unió tagállamaiban gyártott termékek exportjára ellenőrizték -e ezt a szempontot, vagy pedig másféle rendtartások vonatkoznak az exportra gyártott cigarettákra nézve. Másodszor a bizottság hogyan kívánja biztosítani, hogy az európai rendszer összeegyeztethető legyen a többi globális rendszerrel. Végül pedig igaz-e, hogy a bizottság arra tett javaslatot, hogy új európai ügynökséget kíván létrehozni, amely központosítaná a dohánytermékek forgalmazását. Hogyha így van, akkor mi lenne ennek az ügynökségnek a hatására Köszönöm előre is a válaszokat. Köszönöm szépen, Mazuronis úr. Gerzini asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nos, tökéletesen egyetértek, főleg azon kollégák hozzászólásával, akik már nagyon sok mindent elmondtak. Én is optimistán látom a bizottság nyilatkozatát, és úgy gondolom, hogy azért vannak még aggályok, még akkor is, hogyha elképzelhető, hogy eredményeket tudunk felmutatni, ami a hatékonyságot és a fenntarthatóságot illeti. Szeretném tudni, hogy milyen adatokon alapul ez az optimizmus. Aztán nagyon aggaszt valami, ez a lehetséges nyomonkövetési rendszer monopólium alakulhat. Én úgy gondolom, hogy ez a monopólium ez nem felelne meg a szabad verseny elvének, illetve a, a szolgáltatás szabadságának. Azonban, ami a nyomon követést illeti, teljesen nyitott standardok alapján kellene ennek működnie, főleg a KKV-k vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy így kellene eljárni közösségi szinten. Azonban Olaszország vonatkozásában nagyon érdekes fejleményeket lehetne tapasztalni a vám szervek szintjén. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan látja ezt, milyen konkrét javaslatokkal tudna előállni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid kérdést szeretnék intézni. Én korábban adó szakértőként dolgoztam, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak is igen komoly a felelőssége, hogy elkötelezetten foglalkozzanak ezzel a területtel. Fel kell gyorsítani az eljárásokat, meg kell erősíteni a személyzeti kapacitást, és jó lenne, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a rendszert, akkor a határidők az egészségügyi miniszterek tanácsának, tanácsában néhány tagállam fenntartásokkal élt, és nagyon fontos, hogy 2018-as határidőben ezek az eljárások mennyiben valósulnak meg. Köszönöm szépen, Franka úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok dohányos, de azért érdekel nagyon ez a vita. És arra szeretném a hangsúlyt helyezni, mint sok más kolléga, hogy mi történik a határidőkkel. Hogyha 2019-ig a cigaretták és a vágott dohány esetében alkalmazni akarják a szabályokat, és 2025-ig a többi termék esetében, ezt hogyan gondolja a bizottság, és mikor kívánnak javaslatot tenni, amiről a parlament számára, hogy mi is kimondhatjuk a véleményünket, hát hogyha így sietnek, akkor ennek még ezért év végéig meg kell születnie. Nagyon fontos, hogy monopólium ellenes legyen ennek a jogszabálynak a hatása. Nemzetközi normáknak is meg kell felelnünk, és ezeket más régióknak is el kell fogadniuk, ezért nem léthetünk, nem hozhatunk létre egy túl drága, túl komplex rendszert, és olyan rendszert, amelyet más régiókban nem tudnak alkalmazni. A foglalkoztatásra való hatást is meg kell fontolni. Nem tudom, hogy a bizottság ezt megtette illetve hogy valamilyen próbaprojektet be kívánnak-e vezetni valamely termékre nézve. Ahogyan a kolléga is rákérdezett, az is érdekes lenne, hogy egy ilyen fontos alapvető témában a vámhatóságok vezetőinek a konferenciája hogyan nyilatkozik. Köszönöm. Zuma. Zommer Köszönöm szépen. Én csatlakozom az előttem szóhoz. Én sem látom világosan, hogy év végéig a végrehajtási rendelet az összes részlettel együtt megtárgyalható lesz itt a parlamentben. Szerintem egy kicsikét eltúloz a bizottság akkor, amikor arról van szó, hogy a határidőket tartani lehet. Itt ez esetleg felveti akár a végrehajtási határidő kitolását is. Nem hiszem, hogy a határidőt a jelenlegi helyzetben tartani lehet, és fontolóra kéne venni, hogy mennyire módosítsuk a határidőt. Ami pedig a nemzetközi szabályokat illeti, én is nagyon fontosnak tartom, mint ahogy ez már elhangzott. A kereskedelemben a halász, a haltermékek esetében például van nyom, nyomonkövetési rendszer. Felmerül a kérdés, hogy a bizottság nem gondolta arra, hogy az ilyen meglévő rendszereket figyelembe veszi, vagy a bevált gyakorlatokat megvizsgálja. Tehát, kedves kollégája, nem tudom, hogy most egyáltalán vicces, hogy akár hal, halról vagy dohányról van szó, hogy itt most mindegy lenne, de felmerül a kérdés, hogy most egy teljesen új nyomonkövetési rendszert kell kialakítanunk, vagy pedig a meglévőket is felhasználhatjuk-e. A kísérleti projektek eredményeit, az egyes tagállamokban végrehajtott ilyen kísérleti projektek eredményeit is fel lehetne használni. Végezetül pedig a meghatározással kapcsolatosan is lenne egy kérdés. A bizottság azt javasolja, hogy az összes gazdasági szereplő a gyártótól kezdve a legutolsó értékesítési helyig részese lenne a rendszernek. Az eladási pont az a hely, ahol a terméket a fogyasztó rendelkezésére bocsátják. Ez azt jelenti, illetve számos kiskereskedő központi raktárakat vesz igénybe, akkor mi lesz az első eladási pont, ha egy leányvállalaton keresztül működik, akkor az ki van zárva. Jó lenne, hogyha a bizottság pontosítaná ezt, esetleg az ilyen központi raktárak is kikerülnének a rendszerből, kádenbach asszony. Röviden a kérdésem a következő mikor, ha egyáltalán a track and trace rendszert a vényköteles gyógyszerek esetében alkalmazzuk-e, mondjuk hal esetében már elhangzott. Kreszle asszony esetleg kérdezne, illetve utána átvehetné az elnöki szerepet. Kicsikét csalódtam a prezentációkban, azt kicsikét többet vártam a konkrétumokról. Ez nagyon fontos számunkra, ugyanis ha nem figyelünk oda, akkor minden kis trafik, minden kiskereskedő egy nagyon drága rendszerrel kerül majd szembe, és nyilván nem ez a célunk. Én ettől tartok, ha nem figyelünk alaposabban oda. Egy interoperábilis rendszerre eh, kell törekednünk, erre mi a válaszuk, és az FTCT titkársággal felvette-e a kapcsolatot a bizottság? Őket is be kéne vonni, hogy a kialakítandó rendszer megfelel a WHO egyezmény előírásainak, és eh, itt eh, milyen mennyiben foglalkoztak ezen szervezet konkrét ajánlásaival. Itt 8 milliárdnyi értékben foglaltak le dohányárút 2013 óta, ez, e, ebből mennyi volt a hamisítvány, illetve az eredeti termék? Uh, um, uh, Köszönöm, elnök asszony igyekszem válaszolni. Ami az időzítés kérdését, illetve a határidő kérdését, a bizottság is tisztában van ezzel a kérdéssel, és mi úgy tervezzük, hogy a megfelelő jogszabályokat az év vége előtt elfogadjuk, és ezzel a végrehajtásra is elegendő idő áll rendelkezésre. Ami pedig a jobb irányítási szabályokat illeti a tervezeteket, az elfogadás előtt négy héttel korábban fogjuk rendelkezésre bocsátani, tehát az elfogadás előtt bőven áll rendelkezésre idő. Ami a 2019-es határidőt illeti, ez dohánytermékekre vonatkozik, más termékek esetében hosszabb a határidő 2020-2024. Egy további kérdést is felvetettek a függetlenséggel kapcsolatosan, ez nagyon fontos. Biztosítani kell, hogy egységes kritériumok mentén válasszuk ki, és hagyjuk jóvá a független harmadik feleket. Itt a független alatt természetesen azt értjük, hogy a dohányipartól függetlenek. Ez a jegyzőkönyvben is szerepel. Itt az jogszabálytervezetben alapvető kritériumok szerepelnek, a tagállamoknak kell ezt elfogadni majd, de itt felkívánjuk mérni, hogy mennyiben független jogi szervezet és pénzügyi értelemben az adott szervezet a dohányipartól, illetve a menedzsment tagjainak sincsenek személyes érdekeltségei. Ezzel a kritériumokkal igyekszünk biztosítani, hogy egységesen érvényesüljön a függetlenség. A KKV-k és a költség szint kapcsán a javaslataink kapcsán hatásvizsgálatot készítünk, és mindenkit szeretnék biztosítani, hogy a kiskereskedők re ne rójunk túlságosan kemény követelményeket, egyszer kellene regisztrálniuk, és ez egyébként szolgálja a tisztességtelen versenyt elkerülni kívánó legitim kiskereskedők érdekeit is. És szerintem be tudjuk mutatni, hogy a csomagonkénti fajlagos költség elhanyagolható vagy alacsony lesz. Tehát itt nyilván a költséghatékonyság nagyon fontos szempont. A harmadik országokkal kapcsolatosan is elhangzott egy kérdés. Az EU biztosítani kívánja, hogy lehetőleg minél több ország fogadja el, ratifikálja, és ezt követően hajtsa végre a jegyzőkönyvet, hiszen csak így remélhetjük, hogy globálisan fel tudunk lépni az illegális kereskedelemmel szemben. Gyorsan kell lépnünk, erőteljesen, és ha be tudjuk mutatni, hogy hogyan valósítható mindez, ez más országokat is arra ösztönözhet, hogy ehhez hasonló vagy azonos rendszereket valósítsanak meg. Az FCTC titkárság való kapcsolatunkat illetően mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a jegyzőkönyv rendelkezéseinek. De nagyon fontos, hogy gyorsan lépjünk, és ez választ adhat harmadik országok technikai jellegű kérdéseire is. A rendszer hatásköre kapcsán itt az a pont, az a fordulópont, amikor a legális csatornákat a termék elhagyja, és bekerül az illegális kereskedelembe. A tagállamok jobban ki tudják majd szűrni a hirtelen változásokat, akár forgalmazói vagy kiskereskedői szinten, amit tovább kell vizsgálni. Tehát a rendszerből meg lehetne állapítani az ilyen hirtelen változásokat, amire ma nincs lehetőség, és így a csempész vagy a hamis árukkal szemben hatékonyabban lehetne fellépni. Szoros kapcsolatban vagyunk minden érdekelt féllel, és különösen az öt hármas bekezdés alkalmazását körültekintően kell végezni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a dohányipar vagy más érdekelt fél nem adhatna -e vélemény, nem közvetíthetné a véleményét. Szoros kapcsolatban vagyunk természetesen a rendészeti szervekkel is, hiszen a rendszert elsősorban az ő segítségükre kívánjuk kialakítani, tehát a vám hatóságokkal és más hatóságokkal folyamatos a kapcsolatunk. Ezt úgy gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. Frau Hoffmann, bitte. Hoffmann asszony. Köszönöm szépen. Nekem is, hozzám is intéztek néhány kérdést, ezekre szeretnék most megválaszolni, és angolra váltok. Volt egy kérdés Pányon úrtól a három dohány megállapodás témájában, hogy kell még folytatni ezeket a megállapodásokat a dohány iparággal, majd ha már működik, a dohánytermékek irányelvére vonatkozó nyomonkövetési rendszer. Ahogyan rámondó, rámutatott nagyon helyesen, a három megalapodás létezik, a bizottság és minden tagállam szinte részes fele ezeknek a megállapodásoknak. 2022-ben járnak le, illetve 2030-ban az EU és a tagállamok a részes felei ennek. Ami a nyomonkövetést illeti, ahogyan már elhangzott, hogyha csak a termékirányelv témáját nézzük, akkor ez eh, az EU-ra korlátozódik. Globális rendszerre van szükségünk, ezért nagyon fontos eh, ez a jegyzőkönyv, ahogyan Martin Sessel is hangsúlyozta. A nyomonkövetés, hogyha csak az EU-ban működik, akkor jelentős segítséget nem jelent. Az FCTC jegyzőkönyv pontosan ezért lényeges. Öt év az átmeneti időszak, tehát azért időbe telik, amíg a dohány megállapodások életbe lépnek, ezek globális megállapodások, persze mindig az adott dohánygyárak piaci részesedésének megfelelően. A dohányépari megállapodások egyéb szabályozói területre is tartoznak, mint például az pénzmosás elkerülése, tehát nem csak a nyomonkövetés a céljuk. Minden megállapodásnak van olyan záradéka, hogy az EU jogszabályai hatájukban megelőzik a megállapodás rendelkezéseit, tehát eh, a dohánygyártóknak mindig meg kell felelniük azoknak a jogszabályoknak, amelyek EU és nemzetközi szinten érvényesek. Második kérdés. Arra vonatkozott, hol is van. Igen, többen említették a képviselők, hogy a vámügyi hatóságokat mennyire vonjuk be, az eszmecserébe bevonjuk őket a megfelelő tanácsi formációkban. Ha jól emlékszem, tíz nappal ezelőtt találkoztunk a tanácsban a vám főigazgatókkal, ezt a témát is érintettük, és a Szente Főigazgatóság illetékes kollégája és jó magam is válaszoltunk a kérdésekre, tehát a vámügyi közösséggel is van, zajlik egy pár beszéd, és volt egy másik kérdés a Dohány Szakértői Bizottságról, vagyis hogy az Olaf nem adott ki neveket, átláthatóan dolgozunk, van egy szakértői bizottságunk, amely évente kétszer ülésezik. A tagállami szakértők vesznek ebben részt, nincsenek magánérdekek képviselveit, csak szakértők vesznek részt az üléseken a tagállamok részéről, és a tagállamok delegálják a küldöttjeiket. nem mi igazgatjuk tehát ezt a folyamatot, hanem a tagállamok jelölhetnek tagokat ebbe a testületbe. Gressle asszony a 3,8 milliárdos lefoglalásra kérdezett rá, ezt az bevezetőmben említettem. Még hangsúlyozni szeretném egyébként a számokat a végrehajtási jelentésben is megtalálhatják, ez 2017 májusában készült, hogy a tagállamok szerint 2013 lefoglalásaiban úgynevezett olcsó fehérek, csipvajtok voltak a leggyakoribb tételek, az Olaf több mint egy milliárd cigaretta lefoglalásában vett részt. Az elmúlt két évben több mint 90%-a cheap white márka volt. Ez a mi operatív tapasztalatunk, ilyen számokkal rendelkezünk. A cheap white -ok jelensége még mindig jelen van, és szerintünk, a mi tapasztalatunk szerint növekszik is. Eh, a nyomonkövetési rendszerrel kapcsolatosan a DG Sante az illetékes eh, főigazgatóság, um, Ennek a gyakorlatnak ők a vezető szolgálata, illetve a taxidel és az Európai Bizottsággal együttműködünk a szolgálatok közötti találkozókban is részt veszünk, és Márton is részt vesz majd a szolgálatok közötti konzultációban, amikor a bizottság a végrehajtási aktusok elfogadásához eljut. A Szente főigazgatóság és más bizottsági szolgálatok is részt vesznek ebben a munkában. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen nagyon helyes, hogy még egyszer hangsúlyozta a nemzetközi aspektust. Kartini asszony jelezte, hogy a monopóliumokra vonatkozó kérdésre nem válaszolt, tehát hogy el akarjuk-e kerülni a monopóliumok kialakulását a delegált jogi aktusokkal. Igen, ez a szándékunk, hogy a kritériumokat meghatározzuk, és a versenytársaknak megengedjük, hogy ezeket a kritériumokat bevezessek. Igen, ezt akarjuk elérni, hogy válaszoljak a kérdésére. Bárteleti asszony, tessék. Well, I actually am not quite sure if I've been asked any question. Nem tudom, hogy felém intéztek-e kérdéseket, hanem akkor szívesen hallgatok de kiderült, hogy a határidőkről sokan beszéltek. Én fontosnak tartom a határidőt, de még fontosabb, hogy biztosítsuk, hogy a rendszer jól működjön, fedhetetlen legyen, és hogyha egy kicsit késik az alkalmazás, az sem volna a világ vége hiszen ez a rendszer, amit kiépítünk, az modell lesz a világ egész számára. Igazából nem is értem, hogy miért aggódnak annyira a határidők miatt. Ja, danke ein gewisse Lässigkeit. Hallo, Ken. Köszönöm szépen, Lüken asszony. Vagy úr. As a technical service. Csak mint technikai szolgáltató, aki nyomon követi a politikai vitát, én azért elmondanám, hogy még mindig eh, nagyon lelkesítőnek tartom ezt eh, a projektet. Ez az első ilyen komplex rendszer, egy nyomonkövetési rendszer, amely a jogszerű ellátási láncot ellenőrzi, és a kockázatokat azonosítja, áttekintve, hogy mi jól működik, ez nagyon jó eh, eszköz lehet az illegális kereskedelemmel szemben, de minden egyes csempészeti formát nem tudtuk kizárni, egyébként nem tudna működni a rendszer. Remélem, hogy ez a rendszer valóban végre fog, létre fog jönni. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában. Greszle asszony, önnek is köszönöm a kezdeményezést. Én nagyon érdekesnek tartom ezt a témát, és szükségesnek is. És időt kell szakítanunk arra, hogy egy megbízható rendszert dolgozunk ki, ahogyan ön is elmondta, Bartoletti asszony, ami példa lehet a világ számára. Köszönöm szépen a részvételt. A következő eszmecserénkig kérem, még maradjanak a teremben. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak és az MVI bizottság tagjainak. Nekünk folytatnunk kell a külön jelentés tárgyalását a polgári védelmi mechanizmusokkal kapcsolatosan. Kallen Kaltenbach eh, az előadó. Westberger úr a számvevőszék részéről először megkapja a szót, hogy a külön jelentést bemutassa. ig van időnk nagyon fontos, hogy gyorsan elkezdjük a következő téma tárgyalását. Please, Mr. Veszberg, you have the floor. Thank you. Veszberger úr, öné a szó. Okay, I little bit confusing here, but I start anyhow. Um... Nagy itt a konfúzió, de azért elkezdem a beszámolómat. Nagyon örülök, hogy a külön jelentést bemutathatom az uniós polgári védelmi mechanizmusokról. Ez egy általánosan hatékony mechanizmus. It's a bit disturbing. Kicsit zavar, hogy itt előttem beszélnek. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. I presented this report jointly on 18 January. 2017. január 18-án mutattuk be Stylianidis biztossal közösen ezt a jelentést. Egyetem üzenetet kívánunk közvetíteni arra nézve, hogy az EU intézményei nem valamiféle steril szerepjátékban vesznek részt, hanem együtt működnek a többi, intézke, többi intézménnyel, és örködnek az EU állampolgárok érdekei felett. Ahogyan a jelentés is említi, a katasztrófák bármikor megtörténhetnek bárhol, és a környezeti hatása ezeknek a katasztrófáknak jelentős lehet. Ezért ilyen esetekben, katasztrófa helyzetben nyilvánul meg leginkább az Európai Unió hozzáadott értéke az Európai Bizottságon keresztül, mint végrehajtó szerven keresztül. Az audit célja az volt, hogy feltárjuk, a bizottság hatásos volt-e, hatékony volt-e az unión kívüli katasztrófák felszámolásában az Európai Uniós polgári védelmi rendszer 2014-es létrehozása óta. Az ENSZ, más uniós intézmények, az érintett ország és más szereplők együttműködéséről van szó. Szeretném a legfontosabb üzeneteket elmondani önöknek. A bizottság összességében hatékony volt az együttműködés elősegítésében a katasztrófákra való válaszadásban 2014 óta az Európai Unión kívül. Az auditunk keretében három nemzetközi katasztrófát vizsgáltunk meg, ahol ezt a mechanizmust használták. Bosznia-Hercegovinában áradások voltak 2014 májusában, az ebola járvány 2014 márciusától 2016 januárjáig tartott Nyugat-Afrikában, illetve a nepáli földrengést említenem 2015. április 25-én történt ez. Ezen a katasztrófák esetében az UCPN-t időben elindították, és a polgári védelmi csapatok összehangoltan megjelentek a helyszínen. A bizottság koordináció szerepét megerősítette az információk széles terjesztése. A bizottsági részlegek és EU-s, illetve nem EU-s intézmények között jó volt az együttműködés, az bizottság figyelembe vette az ENSZ vezető szerepét, és így vettek részt a helyreállítás folyamatában is. Ahogyan az audit világában mondjuk mindig van tér a javításra, és ez az EUCPN-re e is vonatkozik. Részletes vizsgálat után találtunk olyan területeket, ahol még lehet javítani a működésen. Röviden az ajánlásaink az időzítésre vonatkoznak, bizonyos információs rendszerelemekre, illetve a terepen a koordinációs és bevetési és jelentéstételi rendszerek részleteire. Meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság azzal, hogy ezeket a kiegészítéseket megteszi, javítani fogja ennek az értékes eszköznek a működését, hogy készen álljanak az Európai Uniós tagállamok, hogy reagáljanak az esetleges katasztrófákra. Köszönöm szépen a figyelmüket! Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Kádenbach kolléga. Először is én is szeretném megköszönni a munkát. Nagyon szerencsésnek tartom jelentéstevőként, hogyha a számvevőszék is egy jelentést készít, aminek tükrében tovább javulhat a mi jelentésünk. És ez a polgári védelmi mechanizmus működőképes Európában, és szeretném ezen kívül még hangsúlyozni azt is, hogy a bizottság készséget mutatott, hogy az ajánlásokat, a jelentésben foglalt ajánlásokat végrehajtsa. Nagyon fontosnak tartom, hogy gyorsan és koherens módon járjunk el, ugyanis a hatások nak nem csak az elmúlt hónapokban voltunk szemtanúi, és az emberi szenvedést, a gazdasági, az ebből fakadó gazdasági károkat is el lehet kerülni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottságot támogassuk abban, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat mozgósítsunk, illetve szakértőket bocsássunk rendelkezésre, annak érdekében, hogy az érintett országokat minél előbb meg tudjuk segíteni. És én üdvözlöm a kontaktpontok létrehozását a helyszínen Hangsúlyozni kell továbbá, ki kell emelni az európai testületekről, önkéntes testületekről vagy szervezetekről hozott döntést novemberben, ezt össze lehetett, illetve ezt már az ebola válsággal kapcsolatban is láttuk. Arra kell törekedni, hogy a felesleges administratív akadályokat leépítsük, különösen, hogyha ezek időigényesek, és ha a résztvevő országok esetében az a nemzetközi törvényszéknél is fölöslegesen meghosszabbítaná az eljárásokat, illetve indokolatlan pénzügyi terheket jelentene az érintett országok számára. A résztvevő országok esetében további eszközöket, és itt nem csak pénzügyi eszközökre, hanem konkrét fizikai eszközökre is gondolok, kell biztosítani, hogy a készültséget, a gyors reagálást vészhelyzetekben fokozni lehessen. És szeretnék köszönetet mondani azért is, mert kiváló volt a tagállamokkal az együttműködés, itt természetesen a belső kommunikációról is kommunikálni sok múlott. Számomra képviselőnek jelen lehetőségem volt, hogy az nemzetközi törvényzéket belülről is jobban megismerhettem. Ezeket szeretem volna felvetni, és még egyszer Köszönöm az együttműködést, és köszönöm, hogy a bizottság ilyen gyorsan reagált. Számos határidő már megvalósult, és konkrét fellépésekre került sor. Köszönöm szépen. Itt nagyon érdekes példákat hallottunk a számvevőszéktől, és a helyzet, tehát a vészhelyzeteket a konkrét helyszíneken vizsgáltuk. E tekintetben a biztonságnak is komoly tapasztalata van, és most Szalafranka úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon elégedettek vagyunk az szemövőszéki jelentésél. Az előadó kiváló munkát végzett, a bizottsági jól koordinálta az Európai Unión kívüli fellépéseket, ennek az költségvetési jelentősége még nagyobb, mint a belső katasztrófa elhatárításért. A három katasztrófa, amelyeket ellenőriztek, a, ilyenkor ezekben a, a politikai, a civ, polgári védelem bevetése, koordinálása jó volt, és a bizottság egészen addig meghosszabbította a szerepvállalását, amíg szükséges volt. Persze, mint mindig az életben vannak javítási lehetőségek, például a beavatkozás gyorsaságára nézve. Úgy gondolom, hogy az költségvetési eszközök mozgósításának a gyorsaságát tudjuk javítani. az adminisztratív lépések is időveszteséggel járnak, és az információ cserére is szükség van, az ensz főleg, mert ők a legfontosabb szereplői a természeti katasztrófák elhárításának. A mechanizmus filozófiájában pontosan az szerepel, hogy az Európai Uniónak fontos szerepe van a természeti katasztrófák elhárításában, Köszönjük a, szak, a szembevőszék jelentését és az előadó munkáját, és majd meglátjuk, hogy valós lépéseket hogyan tehetünk a javítás irányában. Köszönöm. Köszönöm, Faria kolléga. Meg kell említenem azt a katasztrófát, amely országomban történt a múlt hónapban. A bizottság kiváló munkát végzett koordináció tekintetében is. Elnézést, hogy félbe szakítom, de nem működik a tolmácsolás. Kicsit szórakoztam portugálból. Technikai probléma merült fel, Beszéljek angolul? Nincs Isten. Nincs Isten. Mm. Mi történt? Ez ide. Ez mi? Ez mi? Ilyen még nem volt. Gondolják, angolul is beszélhetek. Várias relatórios, seja um relatório que, que tem a ver com... Ahogyan említettem, ez a mechanizmus terrorizmus, amely az unión kívül történő katasztrófákra való reagálást segíti, jól működik, és gratulálni szeretnék a bizottságnak a munkájáért. Amikor Portugáliában katasztrófa történt, 45 perccel később már a bizottság elkezdte a koordinációs munkát, ez a múlt hónapban történt eh, erdőtűzre vonatkozik. Amikor a bizottságot eh, bírálat illeti, akkor, vagy bírálatot érdemel, akkor bíráljuk, de amikor dicséretet érdemel, akkor dicsérni kell. Ezért szeretnék a portugál nép nevében köszönetet mondani a bizottságnak kiváló munkájáért, és hogy ezzel az egyeztető munkával több embernek az életét is meg tudták menteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az Európai Unión belüli katasztrofát is megemlítette, és most az ECHO főigazgatóság képviselőnek, Stuart David asszonynak adná meg a szót. Uh, uh- Köszönöm, kedves kollégák! Én is el tudom mondani, hogy nagyon kellemes, ilyen pozitív válaszokat hallani. Köszönet az együttműködésért a számvevőszéknek, az előadónak, a kiegészítő megjegyzésekért. Persze mindig ö, van javítani való, ezt tudjuk, ezt mi is elismerjük a hivatalos válaszban, és el vagyunk kötelezve mellett. Azt hiszem, hogy azok a megjegyzések, amelyeket végighallgattunk, azt tükrözik, hogy mi magunk is el vagyunk kötelezve mellett, hogy amit itt teszünk, tényleg fontos legyen, tényleg változtasson az emberek életén Európában. Bürokrataként mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon működjön. A konkrét ajánlásokat illetően a számövőszék jelentésben, hogyha egy másodpercre kitérhetek erre, hiszen a korai időszakban időt kell nyerni, erre térnék ki. Ma délelőtt a Környezetvédelmi és a DEVE bizottságban beszéltünk arról, hogy a teljes mechanizmust hogy lehetne teljes mértékben kiterjeszteni. Ez az ajánlás a számvevőszék részéről volt az ébresztő számunkra, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy feljegyezzük azt is, hogy milyen gyorsan tudunk fellépni. És az idén tapasztaltuk ezt egyes esetekben, hogy operatív szinten hogy tudtunk a sürgőségi válasz szintjén megtenni ezt. Nyilván, ami a tagállamokat illeti, az erdőtüzek esetében Spantya, Spanyolországban, Franciaországból ott voltak a tímek 48 órán keresztül. De a tagállamok biztosítják a szakértelmet, nem az Európai Bizottság teszi ezt. A koordináció az, ami nagyon fontos, és ami segíthet, és azt hiszem, hogy együtt érezve az elhunytakkal Portugáliában. El kell mondanom, hogy ma reggel hallottuk, hogy a polgári védelmi mechanizmus ö, ö, keretén belül reggel 5 óra 45-kor egy szombatin, egy vasárnapon kaptuk a jelzést, és ugye ez azt mutatja, hogy milyen értékkel rendelkezik ez a mechanizmus, mert 7 órára a francia kormány már is megtett az első felajánlását a tűzoltók vonatkozásában 12.30-kor Portugália további segítséget kért, úgyhogy nagyon gyorsan kellett lépnünk. Fél órán belül a az olasz kollégák további két tűzoltó repülőt ajánlottak fel, és egy órán belül a spanyol kollégák is ezen mechanizmus keretén belül. Tehát egy napon belül a tűzoltó kapacitás a szomszédok részéről a koordinált mechanizmusnak köszönhetően ott volt a helyszínen, és küzdött a lángokkal. Nyilvánvalóan Nagyon fontos volt ez. És ami minket illet, az önök jelentésében Karnevak asszony is tükröződik, hogy mit tettünk. Mindenki jelen volt, egység volt. Huszonnégy órán, hét napon keresztül. Úgyhogy ezt szerettem volna csak kiemelni de ugyanakkor hosszú távon is beruháztunk az ajánlások szintjén, voltak nagyon konkrét javaslatok is, azzal kapcsolatban, hogy hogy tudunk egy közös sürgősségi kommunikációs eszközt még felhasználó barátabbá tenni, hogyan segíthetünk a tagállamoknak ezen rendszer felhasználásában azonnal aktiváltunk egy csoportot, és egy tervet is készítettünk, illetve aktiváltunk, és megtettünk mindent annak érdekében, hogy a közlekedési lehetőségek azonnal aktiválásra kerüljenek. Ez jelentős elhivatottságot tükröz a bürokrata tevékenység vonatkozásában, mert a bürokraták nyilván nem csak bürokraták akarnak maradni amennyire csak lehet a jelenlegi keretek között, amennyire a jogszabályok lehetővé teszik. Próbáljuk az adminisztrációt a lehető legzökkenőmentesebbé tenni. A társfinanszírozás például elég nagy probléma jelenleg, de a projektek vonatkozásában más területeken is próbálunk előkészíteni segítségnyújtási lehetőségeket, a szakértők szintjén, úgyhogy nagyon-nagyon sok apró részletet, amely mind-mind abban segít majd, hogy jobb legyen a reagálásunk. Több más dolgot is kiemeltek a jelentésben, nem akarok most ezekbe belemenni, mert már eddig is elég hosszú volt ez a délelőtt, de mindenképpen el vagyunk kötelezve ezen munka mellett, Vannak olyan dolgok, amelyek már folyamatban vannak, de vannak olyanok is, ahol a tagállamokkal együtt kell összeülnünk, és a mandátum végéig valamilyen alapvető változásokat bevezetni. Aztán jön majd az értékelés, most folyik ez, és szeptemberben, vagy valamikor az ősz folyamán fogjuk ezt beterjeszteni a parlament elé. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor lezárásképpen Veszberg úrnak adom meg a szót. Kíván-e hozzáfűzni ehhez valamit? Tulajdonképpen sok mindent nem kívánok elmondani, egy dolgot kivéve, több mint hat éve foglalkozom az Európai Számvevőszék külügyi tevékenységekkel, vagy azokban illetékes részlegén, és egy kamarájában, és én számos jelentésen dolgoztam a külügyi tevékenység kapcsán. Itt most pontosan az, azt tapasztaltuk a korábbiakhoz képest, hogy itt a koordináció nagyon jó, és felmerül a kérdés, hogy itt miért működik más területeken, a külügyi tevékenységek egyéb területein miért nem? Ezen érdemes elgondolkodni. Itt azt hiszem, hogy a, a, ez a fajta ellenőrzés egyfajta bevált gyakorlatként tekinthető. És az utolsó két mondathoz csatlakoznék én is. Én ezt várom mindig a számbevőszéki jelentésektől, akár a normál, akár a külön jelentésektől, hogy nem azon kell elgondolkodnunk, hogy általánosságban min tudunk javítani, hanem a bevált konkrét gyakorlatokkal is megismerkedjünk. Ez azt hiszem az e- Európai Unió egészére vonatkozóan egy további, továbbfejlesztési lehetőséget kínál. Köszönöm, és akkor ezzel a ma délelőtti e, ülést lezárom, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy kicsikét e, meghosszabbították a munkát. Fél háromkor folytatjuk tolmácsolás nélkül az Európai Külügyi Szolgálat épületeivel, és azt is egy, év, egy évet szabtunk meg a külügyi szolgálatnak, hogy jelentsen, mit értek el a túlméretezett, túldimenzionált Washington és New York irodák kapcsán. Köszönöm, és akkor jó étvágyat, lezárom az ülést, és köszönöm Valján kollégának is a közreműködését.